colleagues, may I have your attention, please? Kedves kollégák, kérem egy picit a figyelmüket. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet és figyeljenek. Az Econ szakbizottságnak eh, mondom, hogy a nevem Claude Morales, és eh, én vagyok a Libe Szabadság elnöke, és a társadalmi kollégám arra kért, hogy én vezessem le a szavazást. Kérem, hogy ellenőrizzük azt, hogy megvannak-e a szavazólisták. Akinek nincs itt a szavazó kártyája, azt kérem, hogy jelezze. Mielőtt még rátérnénk a szavazásra, egy próba szavazást tartunk a titkárság kérésére Kérem, helyezzék be a gépbe a szavazókártyájukat, és tegyünk egy próbaszavazást. Szavazzanak úgy, ahogy szeretnének, igennel, nem vagy tartózkodással. Ez csak egy teszt. Kérem, szavazzanak úgy, ahogy szeretnének. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, zárjuk le a szavazást. 53 mellette, 3 ellene, 16 tartózkodás és elfogadtuk. Köszönöm szépen, kollégák, működik a berendezés. Kedves kollégák, a 73.5-ös cikket felolvasom, a két javaslatot illetően, amik előttünk vannak. Ez a szabály azt mondja, hogyha a tárgyalások kompromisszumra vezetnek, akkor az illetékes szabizottságokat késedelem nélkül tájékoztatni kell és a megalapított szöveget be kell terjeszteni az illetékes szabizottságok elé, hogyha a szabizottság elfogadja a szövegeket szavazással, akkor a parlament elé kell terjeszteni ezeket a szövegeket. Akkor most mind a két szövegről fogunk szavazni. Megkezdjük a Karens és Sargentini szövegről a szavazást. Megkérem a jelentéstevőket arra, hogyha kívánnak, akkor szóljanak hozzá most, vagy ha nem, akkor megkezdhetjük a szavazást. Sargentini azt mondja, kíván valamit röviden szólna? Igen, nagyon rövid leszek, Claude. Ismételten ma délelőtt a Libében elfelejtettem a legfontosabbat, vagyis azt, hogy köszönöm szépen minden árnyék jelentéstevőnek és Kárinsz társjelentéstevőmnek és mindkét titkárság munkatársainak, hogy segítettek ebben a folyamatban. Ha visszatekintek, azt láttam, hogy két évbe telt az, hogy lezárjuk ezt a folyamatot, lezárjuk ezt a témát a pénzmosásról, és úgy gondolom, hogy a nyilvános eh, jegyzék nagy mértékben segíti majd ezt a munkát, ez nem csak a pénzmosás ellen, a terrorizmus elleni harccal szemben, hanem az adókerülés adócsalással szemben is segíthet ez. Köszönöm szépen ezt a munkát. Elnök, köszönöm szépen. Karinz úr, kíván-e valamit mondani? Ha igen, akkor tessék, most tegye meg. Igen, mindannyian örömmel hallgatjuk meg egymást, és el kell mondjam, hogy ez egy nagyon nehéz út volt, és a két szakbizottság közötti együttműködés eleinte nehéz volt, kicsit könnyebb lett ez az idő múlásával, és ha lett volna még egy plusz fél évünk, akkor lehet, hogy már egészen jól működött volna az együttműködés. Köszönöm szépen a kollégáknak a segítséget. Öt trialógusba telt az eredmény. A parlamentnél nem volt probléma, mi eléggé egységesek voltunk. A nehézség a tanácsnál volt. És el kell mondjam azt, hogy köszönet illeti az olasz elnökséget is, amiért eh, óriási elő, erőfeszítést tettek a kompromisszum megtalálásáért. Ez eh, annak érdekében áll, amit mi jogalkotóként szerettünk volna elérni. Köszönöm szépen, Karinsz úr, mondja az elnök. Mindkét szakbizottság nevében szeretnék önöknek gratulálni mindezet a kemény munkáját, amit elvégeztek a triológuson. Ügyrendi kérdés? Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, hogy magyarázza el a szavazás menetét. Minden szakbizottságban kell egy többség, vagy egy közös többségre van szükség? Ez egy közös ülés, ez egy közös többségre van szükség. Akkor kezdjük meg a szavazást. Kezdjük meg a szavazást, ez név szerinti szavazás, egyértelműen mindenkinek megvannak a szavazólisták, szavazókártyák. 45 szavazat kell a többséghez. Név szerinti szavazás lesz, a többséghez 45 szavazat kell. Bármilyen kérdés, szerintem rendben leszünk. Tehát akkor kezdjük meg a szavazást. Kezdjük meg a szavazást. A szavazást megnyitom. És most szavazunk a Karency Sargentini dokumentumról a pénzmosást illetőleg. Nyolcvanhét igen, kettő nem, egy tartózkodás elfogadtuk. Kollégák, folytassuk. A második szavazással Péter Simon és Timothy Körkop, a két jelentéstevő. Kérdezem a két jelentéstevőt, hogy kívánnak-e szólni, Simon úr. Igen, a pénzettolásokat kísérő adatokról szóló jelentés kevésbé volt vitatott, mint a pénzmosással kapcsolatos dokumentum. Olyan mértékben volt ez vitatott, hogy a kifizetők a fizetés részeseivel kapcsolatos adatok kapcsán voltak gondok, de örülünk annak, hogy az adatvédelem nagyon fontos szerepet kapott olyan magas szerepet, amilyet kértünk. Köszönöm Körkop úr, a Libe szakbizottság nevében. Egyetetek a megjegyzésekkel, és mindenkinek köszönöm a részvételt ebben a folyamatban. Köszönöm szépen Körkop úr, köszönöm mindkettőjüknek. Kedves kollégák, akkor szavazunk. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. 83 igen, 4 nem, 3 tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőknek. A szöveget most majd átadjuk a plenárisra, mindkét szöveget. Köszönöm szépen kollégák, ennyi volt ez az ülés.